szavazás. Most következnek az egyperces felszólalások. Kárpelc asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Szilveszter éjszakáján Németország több városának közterületein az ünneplők között elvegyült pár száz migráns, más uniós polgárt támadott meg szexuálisan molesztálta és kifosztotta őket vagyis egy szervezett akcióról volt szó a rendőrség és elsősorban a liberális hrügynökségek és sajtóorgánumok napokig titkolták az inzultus tényét és azt is titkolni próbálták hogy voltaképpen kicsodák az elkövetők. ilyen és ehhez hasonló cselekedetek nem tűrhetőek európában. szabályaink törvényeink mindenkire egyformán vonatkoznak a jogállamiság megléte közös európai értékünk legyen az migráns vagy európai a törvények be nem tartása súlyos jogkövetkezményekkel járjon egy pillanatra sem szabad kétségbe vonni az elkövetők felelősségét és meg kell vizsgálni azt is hogy rendészeti intézkedésekkel megelőzhetőek lettek volna e a bűncselekmények. a helysznen tartózkodó rendőrök miért nem tudták uralni a helyzetet vagy éppen a média nyomásának hatására nem merték a migránsokat megakadályozni a bűncselekmények elkövetésében. ne legyenek tabuk mi pedig ne legyünk vakok. köszönöm elnök úr! opinia a román közvélemény és a román sajtó is nagyon gyakran aggódott a Podnárjú család miatt. Norvégiában ugyanis az ifjúsági hivatal szétválasztotta a családot. Nem érthető a norvég hatóságok eljárása, hogy mivel indokolják ezt az akciót. Információ hiány van, nem, lát, nem átlátható az ügy, nincsenek adatok sem a család részére, sem a Bodnárjú család részére. Románia az Európai Unió tagállama. Európai Uniós állampolgárokról van tehát szó, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy Bodnáriú urat és családját védjék az európai intézmények azon túl, amit a román hatóságok már megtettek. A kolléganőköz és kollégákhoz fordulok, hogy támogassanak minket hiszen felszólítjuk az európai intézményeket, hogy a Bodnáriú család öt gyermeke érdekében fellépjenek. Köszönöm. Két intézmény eh, Európában úgy döntött, hogy Lengyelországot megvizsgálja abban a tekintetben, hogy eh, megsértette-e az Európai Unió alapelveit. Ez az eh, eljárás úgy tűnik, hogy kettős mércét tükröz vissza. Bizonyos európai tagállamok és bizonyos nemzetek más elbánásban részesülnek az Európai Unióban, ugyanazon témán belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jakovcsics úr. Köszönöm. Most a horvát-szlovén határon kialakult helyzetre utalnék. Ez a helyzet felháborította a horvát és a szlovén polgárokat is. Itt például kerítést is építettek, és a kerítésen át pedig röplabdáztak. Ez egy felelőtlen dolog. Felelőtlen a horvát, a szlovén polgárok irányába, itt egy nagyon nagy rend ezzel a kerítéssel, hiszen szöges drótos, megerősített kerítésről van szó Horvátország és Szlovénia között. Éppen ezért az Európai Uniót felkérjük, hogy szólítsák fel az illetékeseket, hogy távolítsák el a két ország között meglévő kerítést, veszélyezteti polgáraink biztonságát. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A bankunió nagy-nagy propaganda hadjárat. Portugáliában eh, még a van itt botrány zajlik. Ez azt mutatja, hogy nem működik a rendszer. Igazából gazdasági krimiről van szó, hiszen eh, több milliárd európai közpénzt fizettek ki a Vanifnak. A portugál állam 2,3 milliárd euróval támogatott egy külföldi bankot, hogy a Vanifot támogassa. Itt az állam úgy működik, hogy felszívja a károkat, amelyeket a Vanif okozott. A Banifot pedig meg kellett volna vizsgálni. Az állam azonban nem tette ezt meg. Úgy néz ki, hogy ez nem volt az állam érdeke. Ez pedig azt jelenti, hogy előbb-utóbb az Európai Bizottságnak is lépnie kell ebben az ügyben. Írásos kérdést is intézünk a bizottsághoz. Köszönöm. Sebastian képviselő. Buonanit, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Boldog új évet mindenkinek, tisztelt elnök úr. A Volkswagen fellépése és viselkedése, ahol több százezer járműnél manipulációt állapította meg, szerintem a legnagyobb uh, skandallum az ipari az iparunk történetében megvezették a, a vásárlókat, a hatóságokat is. Csak Spanyolországban 50 ezer manipulált járművet adtak el. Abból indultak ki, hogy ezek tiszta üzemmódú autók, ezért nem estek bizonyos adó alá, és nem is szóltunk az egészségügy kockázatokról, mert ezeket nem tudták értékelni. Két katalán cég van, ahol ezeknek a vállalkozásoknál milliós nagyságrendben fizettek támogatást. De ez egy csaló, család cég. Van egy vizsgálóbizottság is, és azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak az lenne a feladata, hogy meg levonja a következtetéseket és pelengére állítsa a bűnösöket, hiszen a polgáraink jóváról van szó. Márpid képviselő. Dámy a pánové, když Česká republika vstupovala do Evropské... Köszönöm szépen. Amikor a Cseh köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz, nagyon sok polgártársam hitte azt, hogy az EU-s csatlakozással kevesebb lesz a korrupció, erősödik a demokrácia, nagyobb lesz a jólét. Ma pedig mit látunk? Ezek az álmok szertefoszlottak. A cseh köztársaságban mindenki látja, hogy az európai pénzek csak növelték a korrupciót. A cseh köztársaság elleni ö, szavazás, és azt mutatja, hogy az Európai Unió mennyire nem demokratikus, hogyha a migrációs politikában valakinek más véleménye van. Viszont ezt gondolják helyesnek a cseh polgárok. Ezen kívül a kvóta döntés sem működik, és az Európai Parlament gyakorlatilag az oldalvonalra, partvonalra van állítva. A bizottságnak sem sikerült semmit tennie, de ez jól is van így, mert a brit polgárok többsége várják a Brexitet, és meg kell mondanom, hogy nem is lep meg. Borgéci úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Olaszországban a helyi bankokkal kapcsolatosan nagyon sok petíció született, amely eljutott az Európai Unió felé, és szeretném felhívni itt az elnök úr figyelmét arra, hogy motiválnunk kellene a kormányt, hogy itt az adóügyek kapcsán kompenzálja azokat a betéteseket, akik elvesztették a pénzüket olyanok is voltak az áldozatok közül, akik nem bírták ezt, és öngyilkosok lettek. Több ezer kisbetétesről van szó, akiket száz százalékban kellene kompenzálni. Olyan részvényeket adtak el nekik, amelyekre garanciát vállaltak a banktisztviselők, azt mondták nekik, hogy nagyon biztonságos befektetésekről van szó, miközben most kiderült, hogy ez a bank tulajdonképpen oda nem való embereket alkalmazott. Tehát, hogyha megnéznék ezt a petíciót, ez nagyon fontos lenne, és ezt e, az áldozat nevében is kérem, e, és a családja nevében is. Köszönöm szépen. Záriánopoulos képviselő következik. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos. Görögországban a ΣΥΡΙΖA van kormányon, és a tőkét gyakorlatilag a biztosítási szektorba öntjük. Az állam azonban nem vállalja a felelősségét, nem végzi a munkáját, mert a nyugdíjasok, a foglalkoztatók, a nők, a fiatalok, a mezőgazdászok, mind ők azok, akik nagy valószínűséggel nagyon alacsony nyugdíjat várhatnak, mert rosszul sáfárkodik a pénzükkel az állam és a biztosítások is, miközben itt új ügyfeleket próbálnak verbóválni. Az is nagyon fontos persze, hogy tartalékokat képezzenek, és ne játsszák el a ö, bőrzén. A memorandumok önmagukban sem helyesek, a feltételek sem teljesülnek. Vannak szép ö, nyilatkozatok az egyik vagy másik oldalon, de ez önmagában semmire nem vezet, csak rémálom. Köszönöm. Stefán képviselő következik. Köszönöm szépen. Az adó politika a gazdasági környezetet, illetve a munkahelyteremtést befolyásolja. Azt meg vagyok győződve róla, hogy az adóautonómia nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unióban. Az ÁFA egységes nyilvántartása azonban nagyon pozitív lenne. Ez a jogszabályalkotás nem csak, hogy az elektronikus kereskedelmet segíteni, hanem a KKV-knak is nagy támogatást jelentene. Támogatnunk kell ezeket európai szinten az adminisztratív szabályok egyszerűsítésével, illetve az egységes egységes európai piac konzekvens használatával. Az áfa egységes nyilvántartása és az egy eurós vállalkozás kezdés cégalapítás nagyon fontos, segítséget nyújtana a KKV-knak, illetve az új vállalkozásba kezdőknek, és ez munkahelyteremtéshez is hozzájárulna. Köszönöm szépen, elnök úr! Az én országomban, mondja Grapini asszony, nagyon fontos a család. A gyermekek és a szülők nagyon erős egységet alkotnak. A nagy-britanniai tanulmány azt mutatja, hogy Románia az az ország, ahol a legboldogabbak a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ez a román családmodell nagyon híres lett, Azonban felmerültek olyan esetek is, ahol a gyerekeket megpróbálták a szülőktől elszakítani, és a, szabályokat, a jogszabályokat nem tartották be. A gyermekek érdekei, érdekeit és jogait az gyermekvédelmi egyezmények tartalmazzák. Románia aláírta az ENSZ gyermekvédelmi egyezményét is. Mit teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Európai Unión kívül élő polgárainkat is. Egységes Európa lehetünk-e? Hogyan tudjuk ezt a családot újra egyesíteni? Én is anya vagyok, és nem tudom, hogy sen... azt gondolom, hogy senki más nem tudja jobban felnevelni a gyerekeket, mint a természetes szülők. Köszönöm szépen! Mondja a következő. Madridban egy bírósági eljárás kezdődik hamarosan egy fényképész ellen, akit két évre be akarnak, börtönbe akarnak zárni. Ez a spanyol hatóságok eljárási módja az a politikailag aktív sajtó és művészek ellen. Ez a sajtószabadság ellen hat, ez a vélemény nyilvánítás szabadságának megnyírbálását jelenti. Őt azért ítélik el, mert a fotóival azt mutatja meg, hogy mennyire elnyomó volt a politika az elmúlt években. Brutálisan támadják ezzel a hatóságok ezt a fényképészt, el akarják hallgattatni. Holott az egyetlen bűne, hogy ilyen képeket készít, amelyeket itt most mutatok. A tájékoztatás az nem bűncselekmény, azt követeljük, hogy, mm, hogy vessenek véget ennek az elnyomásnak és annak a büntető eljárásnak. Köszönöm, Soltis képviselő következik. Köszönöm szépen, mondja az a hozzászóló. Válaszolnom kell Jakocsics képviselő hozzászólására. Nekem egyáltalán nem tetszik az, hogyha a határon szöges dróton húznak fel, és én magam is láttam, hogy micsoda károkat okozhat az ilyen típus, az ilyen politika. Szlovénia ezt a szöges drótot nem azért állította fel, mert szerette volna, hanem azért, mert ez volt a kötelessége, az Európai Unió külső határait meg kellett védenie. Persze a dominó effektus veszélye felmerül, de a horvát külügyminiszter azt mondta, hogy akár más országok a Balkánon követhetik ezt a példát, hiszen valahogy ellenébe kell hatni ennek, amiatt, ahogyan megérkeztek a migránsok Európába. Köszönöm. A tűzfegyverekről szóló, rendelethez szóló módosítról beszélnék, hiszen számos brit múzeum is érintett, hiszen azt kérne a múzeumoktól, hogy például a brit hadtörténeti múzeumtól, a királyi múzeumtól, hogy tegye használhatatlanná az ott őrzött fegyvereket. Szeretném megkérdezni, hogy hány terrorista használt antik fegyvereket brit múzeumokból? Ezek a múzeumok kivételt kértek, de mindenkire vonatkozna a rendelet, aki antik fegyvereket gyűjt. A UKIP ezt nem tudja támogatni. Ez csak egy példája annak, hogy mennyire sérül a választópolgáraim érdeke ilyen szükségtelen jogalkotás miatt. Hogyha azt mondom, hogy kapják fel a fegyvereiket metaforikusan, akkor ezt majd felkapják, hogyha népszavazás lesz az EU-s tagságról. Köszönöm. Köszönöm szépen. köszönöm szépen! az európai bizottság több eh, európai mezőgazdasági eh, szakszervezet ellen indított eljárást a szerződés 101-es cikkét, eh, cikkének megsértését vetik a szemükre, és nagyon súlyos büntetések várhatnak ezekre. Ez a gazdasági és humánus, humanitárius szinten is és katasztrofális. Nagyon katasztrofikus hatása lehet ennek a döntésnek a tejiparra. Az embargó, az orosz embargó, illetve a, német vágóhidak is hatalmas beruházásokba kezdtek, és nagyon nehéz volt a francia, a francia gazdáknak kitartani, ahogy az Európai Unió az eh, a francia gazdák hátán akarja eh, végigvinni eh, ezt, és ahogy ezt a forradalomból is tudjuk, ezt az idézetet ismerjük, ez már forradalom. Hollandul következik. Le président de la commission az Európai Bizottság elnöke a 29. állam létrehozását, vagy létrejöttét jelentette be, mégpedig a munkanélküliek államát. Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy az, a fiatalok ilyen nagy százaléka ne rendelkezzen munkával, az iskolát elhagyja. Egy, van egy olyan rendszer, amely az iskola és a munkakezdés közötti átmenetet támogatja, ez a tagállamokban működik, egyes tagállamokban működik, ez a kettős képzés, ez az Erasmus emellett egy nagyon fontos sikersztori a, kép, a képesítés területén, az oktatás területén, tehát a jövő európai, európai számára. Ez egy nagyon fontos program, ezt használjuk ki, az egy európai keretet hozzunk létre az ipari tanulók, illetve a tanulók csereprogramját, európai csereprogramját segítendő. Köszönöm szépen. Signora Tapardel. Tapardel képviselő. Köszönöm, kolléganők és kollégák. 1660 gyermeket vettek el családjuktól Norvégiában 2014-ben. Ez azt jelenti, hogy naponta két-három gyermeket vesznek el a szüleitől állítólagos bántalmazás miatt. Szeretnék beszámolni egy esetről, amely nagyon pontosan mutatja a helyzet. Bodnáriú úr családja öt gyermeket vesztett el mindenféle indokolás nélkül nem volt bírósági határozat, nem volt átlátható döntés, az ártatlanság vélelmét nem vették figyelembe, és öt gyermeket vettek el egy családtól. Ez nem egy álló eset. A norvég hatóságok rendre túlkapnak hivatásukon. Szeretném most az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot felkérni, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy védjék az európai családok jogait. A figyelmünket nem szabad erről az esetről elvennünk. Az európai polgárokat védenünk kell. Kárre képviselő? Az Európai Unió legitimitása ismét zátonra jutott a közel-keleten. Az tehát Izraelben a Bet Salom NGO-ra utalnék, amely a palesztinokkal szeretett volna jobb kapcsolatot kialakítani. Itt olyan palesztinokról van szó, akik izraelieknek adták el földjeiket. És ez az NGO úgy viselkedett, ami nem fogadható el, és európai pénzeket kap ez az NGO. Úgy tudom, hogy múlt héten például, har, múlt évben 30 ezer euró támogatást kapott ez az izraeli NGO, és a képviselők is támogatták. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet -e ilyen szervezeteknek Európai Uniós pénzt adni, anélkül, hogy az Európai Parlament megvizsgálná, hogy hova megy a pénz. Köszönöm. Buda képviselő domnule președinte parlamentul și instituțiile europene köszönöm szépen az európai parlament és az uniónak kell az unión belül biztosítani szabadolnia a polgárok jogát azaz nem maradhatnak passzívak például a norvég gyermekvédelmi szolgálat visszaélései kapcsán olyanokról van itt szó, akik a saját morális elképzeléseik szerint nevelik a gyerekeiket, akik például hisznek Istenben azoktól elveszik a gyerekeket. A Bodnáriú családra utalok, a legfiatalabb gyerek az öt közül három hónapos, őt még szoptatták, de kivették abból a családból, és ez nyilván kihatással lesz a gyerek növekedésére. Ma több mint három ezer olyan gyerek van, akiknek egy nagyon komplex rendszerben keresik a szüleik a jogaikat. A norvég állam azonban nem hajlandó elismerni a meghozott ítéleket, a ítéleteket, amit megérteni. Aggályokkal tölt el bennünket, hogy miért nem revidiálja nézeteit a norvég kormány. Köszönjük szépen, Fernández képviselő következik. Köszönöm szépen. Szerettem volna felhívni a figyelmüket a borzasztó észak-spanyolországi eh, tüzekre, Asztóriában, az én választókerületemben több mint 34 tüzet kellett decemberben Asztúriában eloltani, amelyeknek óriási kihatása volt a teljes régióra. Láttam, hogy hogyan alakult a helyzet, és hogy mi váltotta ki, illetve mit okoztak ezek a tüzek, északon és az ország közepén is, de Asztória területén én is láttam, hogy milyen károkat okozott ez a sok tűz. Igyekszik most a kormány kártalanítani az érintetteket, akiknek odaveszett a háza, vagy azokat a vállalkozásokat, amelyeknek a tűzmartalékává vált a vállalkozása remélem mindent meg fog tenni a kormány azért, hogy ezeket a következtetés, következményeket visszaszorítsuk. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most tényleg Tomp asszony következik már. Köszönöm szépen. Szeretnék, ahogy Angál Pelc kollégám is tette, arról beszélni, hogy az Európa szerte tapasztalt erőszak mennyire nem elfogadható. Nagyon szomorú, hogyha különböző közösségi médiákban azt kell olvasnunk, hogy vannak emberek, akik ezeket az erőszakos cselekményeket a nők vagy a gyerekek ellen támogatják. Vannak olyan hatóságok, ahol most már kurzusokat indítottak azért, hogy az európai értékeket közvesítsék a migránsok irányába, de ennél sokkal több dologra van szükség, integratív megközelítésre egészen pontosan, és persze támogatjuk azokat, akik jönnek hozzánk a magunktól telhető módon, de nekik is respektálniuk kell a saját szokásainkat, a mi értékeinket. Ezeket tiszteletben kell tartanunk. Nem fogjuk tehát engedni, hogy európaiak ellen ilyen erőszakot kövessenek el. Busoly képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, meghallgatták az előttem szóló kollégákat mi a román közvéleményt képviseljük, és tudjuk, hogy van hét család, ezek közül a Bodnárió család a legismertek, akiknek a gyermekeiket a gyermekvédelmi szolgálatok eltávolították, anélkül, hogy bírósági ítélet született volna. Tehát visszaéltek, és nagyon aránytalan döntés született, amely szembe megy a nemzetközi konvencióval, a gyermekvédelmi egyezménnyel. Természetesen az Emberi Jogi Bíróság már korábban elítélte az ilyen eseteket hasonló ügyekben, de bízom abban, hogy minden tagállam bekapcsolódik, és szeretném kérni, hogy az összes európai intézmény is szálljon itt síkra, hogy orvosolni tudjuk ezt a helyzetet, és próbáljuk meggyőzni a norvégokat arról, hogy revidiáljuk a nézeteiket. Köszönöm. Nem képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, a spanyol hatóságok tíz nappal ezelőtt döntöttek arról, hogy 500 halat és madarat levesznek a védett állatok listájáról. A hidrológiai tervek ezek jóváhagyása nem sikerült a határidőn belül, és ez az EU-s elvárások ellen, e, ellen hat. Erről, szólt, erről szóltunk ma már, és gyakorlatilag a spanyol kormány a vízügyi keret irányelvet megsérti. Hallottuk, hogy itt az ökológiai elvárásokat nem teljesíti már ezzel az ország, de folytatja a tevékenységét az ország, és a védett állatok számát csökkenti. A teljes ökoszisztéma veszélybe kerül, de 60 ezer polgár is ugyanígy, mert az ő életterük is sérül. Köszönjük szépen, Szaborszka asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr szeretném szolidaritásomat kifejezni azokkal a nőkkel, akik eh, erőszak eh, és zaklatás áldozatává váltak eh, szilveszter éjszakáján Kölnben. Kötelességünk, hogy minden nő méltóságát megvédjük Európában. És nagyon fontos ezt megtennünk attól függetlenül, hogy bevándorlók vagy EU-s polgárok voltak az erőszakot elkövetők. Nem szabad eh, kettős mércét alkalmaznunk, amikor eh, ilyen bűncselekményeket megítélünk. A kölni események nagyon komoly kihívást jelentenek Európa számára. Komolyan kell vennünk, és eh, nem szabad elhamarkodott felszínes ítéletet hoznunk. Köszönöm. Köszönöm. A következő ülésre holnap kedden kerül sor. 9 órakor kezdődik az ülés. A napirend elérhető az Európai Parlament honlapján. Így a mai ülést felfüggesztem, de szeretnék köszönetet mondani tolmácsainknak,